és a jegyzőkönyv elfogadása előtt, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Második bejelentés, következő. A 152 per 2-es szabálynak megfelelően, illetve a frakciókkal egyeztetve azt javaslom, hogy változtassuk meg a szerdai rendet. A szóbeli kérdés a tanácshoz és a bizottsághoz az európai 2015. február 11-i állásfoglalással kapcsolatban az Egyesült Államok szenátusának a jelentéséről, a CIA-féle kínzásokról, azt a júniusi plenárisra tennénk át, azért, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezt a témát, mert holnap este korábban kell, hogy eltávozzon az elnökség. Van valakinek ellenvetése? Nincs, akkor így módosítottuk a holnapi napi rendet. Köszönöm. Most következik a szavazás. Első jelentés. Hatala asszony készítette az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott be